kérdés a bizottságnak a talimodikról. Talidomidokkal kapcsolatban González uh, Rons beszél először. Köszönöm szépen, elnök asszony. Miért beszéljünk a talidomidról? Hát azért, mert ez egy náci drog volt, amit a náci laboratóriumokban fejlesztettek ki, és a 70-es évekig értékesítették. Porzasztó születési rendellenességeket okoz az újszülöttekben, és mivel nem akadályozták meg ennek az értékesítését a terhes nők körében, nagyon, sőt, nagyon sok orvos felírta, körülbelül 10 ezer gyermek született végtagok nélkül, vagy csonka végtagokkal a talidomit hatása miatt. Hazugságnak tűnhet, de ez igaz. 50 évet kellett várniuk az áldozatoknak, amíg az európai kormányzatokban bárki is elismerte ezt a problémát, és megkezdték a kiigazítását. Óriási tragédia ez az európai történelemben. Azok az anyák, akik ezt az orvosságot szedték, például terhességi hányás ellen, gyakran akár bele is haltak ennek a következményeibe, vagy rendellenességekkel született gyermekeket kellett, hogy felneveljenek, úgyhogy bárki elismerte volna a problémáikat. Rengeteget szenvedtek ezek a gyermekek, az Európai Parlamentben pedig nem folytattunk még erről vitát. Emberi drámáról van szó, amire politikai választ kell adni. Szégyenletes, hogy 50 évvel később még mindig nincs válasz, még mindig nincs megoldás. Az én országomban Frankó diktatúrája alatt három év alatt betiltották ezt az orvosságot, miután kiderült, hogy milyen problémákat okoz. 500 áldozat volt, de csak 25-öt ismertek el. Azért, mert senki, egyetlen párt sem ismerte el azt, hogy felelősséget kéne vállalniuk az áldozatokért. A diktatúra áldozatai ról könnyen elfeledkezünk. 75-ig, 1975-ig elfeledkeztünk róluk, addig egyáltalán nem is foglalkoztak a problémákkal. Az áldozatok az én generációmban is megtalálhatók. A német és spanyol kormányok máig nem vállaltak felelősséget. Meg kell védenünk az álláspontunkat itt a parlamentben, meg kell védenünk az áldozatokat, mert ők azt mondják, hogy a helyzetük egyre rosszabb, és semmilyen jogorvoslat vagy kártalanítás nem áll rendelkezésünkre. Holnap már túl késő van. Thank you very much. Köszönöm szépen. A következő hozzászóló Gróte úr. Két percben. Köszönöm szépen, elnök asszony, igen, tisztelt kollégák. Tulajdonképpen szomorú dolog az, hogy ma ennyi idővel a botrány után kell beszélnünk, tárgyalnunk még erről. Több mint 900 áldozatról beszélünk, akik nem kaptak megfelelő kártalanítást, és még mindig nincsen megoldás. Köszönöm biztos úrnak, hogy eljött a mai napon közénk, és hogy mi nyomást tudunk gyakorolni a kormányokra, az egyes államok kormányra. Azon államokról van szó, akik ezt a terméket, a talidomidot engedélyezték licenszként. Itt egy alapot kell létrehozni, itt kárpótlásra van szükség, és az idő szűkös, hiszen nap mint nap az áldozatok kínok között élnek. Ebből le kell vonni a szükséges következtetéseket, hogy jelzést küldjünk a fővárosok irányába, azon államok fővárosa irányába, akik érintve vannak ezen botrányban, ott, ahol az emberek élnek, akikről beszélünk. És hát a kölcsönös vádaskodás, vagy hogy egyetlen ország viselje a felelősséget, ez nem fog használni az áldozatoknak. Szerintem a szerencsés megoldása az lenne, ha közösen lépünk fel, együtt küldünk egy jelzést, hogy európai megoldást követelünk azokra nézve, akiket a Kontargán alapítvány nem látott el, amelyik Németországban működik, akik licenc alapján gyártották ezt a gyógyszert. Őket is kártalanítani kell, és kíváncsian várom a tanács reakcióját. Sajnos üresek a székek a tanácsnál nem látok itt senkit. Jó lett volna, ha néhány tagállam eljön és meghallgatja, hogy mi mit mondunk nekik ma este, de talán az első jelzés elég, nem fogjuk feladni a harcot, továbbra is azért fogunk harcolni, hogy ez a 900 ember, akik nem kaptak megfelelő kárpótlást mindeddig, hogy megkapják a jogukat, hogy kártalanítsák őket, és igazságot kapjanak. Köszönöm szépen, Görling asszony a következő. Köszönöm szépen, elnök asszony. Sok ember azt gondolja, hogy a talidomid kérdés történelmi probléma, ami a múlt században történt, és már megoldottuk. De mi sem állhat távolabb a valóságtól. A talidomid áldozatai nem a múltban élnek, hanem itt körülöttünk a jelenben. A túlélők és családjaik több mint 50 éven keresztül szenvedtek, és még mindig pénzügyi támogatás nélkül szenvednek tovább, a mindennapi életük költségeit és az egészségügyi ellátás költségeit nem tudják fedezni. Nem akarnak luxusban élni, csak annyit szeretnének, hogy relatív kényelemben az aggodalomtól és fájdalomtól mentesen tudjanak élni ezt egyre nehezebb volt fenntartani, mert a gondozók vagy az áldozatok nem tudtak teljes munkaidőben munkát vállalni. Az áldozatok állapota gyakran folyamatosan romlik. Mi történik a segítségükre? Nos, különböző európai országok különböző módokon küzdöttek meg ezzel a problémával. Tudjuk, hogy Németországban a kormány hozzájárul a túlélők finanszírozásához, ez üdvözlendő. De mi történik a többi áldozattal, akik gyakorlatilag semmit nem kaptak? Még mindig várnak. Várnak arra, hogy a kormányok az erkölcsi kötelezettségeiknek eleget tegyek. Ráadásul Németországban, ahol fizetnek nekik, ott is évente csökkenő és amúgy is szerény összegről van szó. Számomra arról van szó, hogy el kell mondani a bizottságnak, hogy kérem, Andrukaitis úr, segítsen nekünk, hogy előre vigyük ezt az ügyet, hogy megoldást találjunk, és sikerüljön minden egyes áldozat számára segítséget nyújtani, hogy az életük fennmaradó részét egy olyan kényelemben tudják végigélni, amit eddig megtagadtak tőlük. Thank you. Madame Becerra Köszönöm szépen, Basterecseje asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony, biztos úr. Rendkívül fontos az, hogy ma a plenárison 50 évvel ezelőtti dolgokról tárgyalunk, pontosan azért, mert még mindig áldozatok vannak közöttünk. Sokan kérdezik, hogy mi történt, mi történhetett, hogy a talidomid esettel kapcsolatban igazságügyi eljárásra van még mindig szükség a talidomi tragédia az európai gyógyszertörténet folyamát megváltoztatta. Törvényalkotásra volt szükség annak érdekében, hogy további gyógyszerkatasztrófákat elkerülhessünk. Ebből adódóan átláthatóbbá vált ez a terület. Nagyon sok gyerek, akit akkor ezzel a gyógyszerrel uh, kezeltek, még mindig kárpótlást várt, várnak, és nagyon nehéz élet van mögöttük. Ez dráma. Éppen ezért az áldozatokat, különösen a spanyol áldozatoknak igazságot kell nyújtani. A 70-es években egy spanyol törvény született, amely a kártérítések jellegét határozta meg, de csak a Kontergán alapítványon keresztül lehetett, és csak egyetlen egy spanyol áldozatot kártalanítani, pedig hárman ezren voltak. A többi országról nem tudunk, első kézből persze látható az is, hogy milyen heroikus küzdelmet folytatnak a talidomid áldozatok szövetségében. Konkrét intézkedésekre várunk. Az áldozatok különbségtételének véget kell vetni. Az Európai Unió jegyzőkönyvét kell, hogy kiadjon, úgy, ahogy a, a dokumentumban is kérjük, egyforma kártérítés érdekében. Halod, vonakodás és halakodás nélkül kell lépnünk, nem szabad diszkriminációt megengedni az Európai Unióban. Köszönöm. Ekkor. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos úr. A Kontergán eset a legismertebb gyógyszerkatasztrófa, amelyért a farma ágazat felel. Azt követően, hogy a talintomidot állatkísérletekben tesztelték, megint csak látjuk, hogy általában véve az állat kísérletek rossz utat jelentenek. Kontergán néven kerültek a piacra a gyógyszerek, 250 országban biztonság, bocsánat, 52 országban terhes és szoptatós nőknek biztonságos gyógyszerként adták. Több öt és tízezer között van a károsult, károsult, károsodással született gyerekek száma, a szülések száma ismeretlen. 900-an még mindig a sértetek közül nem kapnak kártérítést, nem tudják fedezni orvosi költségeiket. Az Európai Uniónak a kötelessége, a morális kötelességének eleget tenni, amit eddig nem tett meg. A hazonos kártérítést, magasabb nyugdíjakat és az asszisztenciához, segédeszközökhöz egyszerűbb hozzáférést biztosítani. Pénzügyi biztonságra van szükségük az áldozatoknak, időskorukra, akadálymentesített közlekedési lehetőségre. Biztos vagyok abban, hogy a farmakoncernek e, egységes piaca mellett a gyógyszerkatasztrófák katasztrófák áldozatainak életkörülményeinek javítására is egységes rendszer tudunk létrehozni, még akkor is, hogyha ez nem jó hatáskör. Az ENVI szakbizottság ezt külön fontosnak tartja. A bizottságot ezért felszólítjuk abba, hogy a farmavállalatok számára az Európai Unión és belül sokkal szigorúbb garanciavállalási kötelezettségeket írjanak elő. Elsősorban igazságoságra van szükség az áldozatoknak, meg kell kapniuk ezt, és nekünk az Európai Uniónak e, ezt biztosítani kell. Andrea Kártis biztos úr, a német e, e, kormányfő Willy Brandt mondta egyszer, a politikának etikai alapokra van szüksége. Ezt a mondatot ehhez nem is kell semmit hozzáfűdeni. Köszönöm szépen. Ivens kollega. Köszönöm szépen. Sok év a túlélők az igazságért küzdenek. Az én választókörzetemben és ez történik, ahogy az egész Unióban. igenis egyre növekszik a fájdalom, a szenvedés. Lépnünk kell ezek után, reagálnunk kell, hiszen ez esedékes. Tudjuk, hogy a kampány folytatódik annak érdekében, hogy az estény napvilágra kerüljön, hogy milyen szerepet játszott az 1970-es perben a német kormány, az egyetlen tényleges per, amelyre itt sor került. És korán végződött, és elnyomták, eldugták a tényleges értékelhető bizonyítékokat. Igazából nem kapták meg a megfelelő kártérítést az emberek, nem is kérhették. Itt ezért támogatásra van szükség, sokan megérdemelnék ezt, de nem kaptak semmit. Igenis igazságot akarunk valamennyiük számára valamennyi országban. Mint választott képviselőik mi azt szeretnénk biztosítani, hogy a jövőben a szükséges ellátást biztosítsuk nekik. Meg kell teremteni az európai keretét annak, hogy ezt elérjük 50 év után. Sokan úgy gondolták, hogy mintegy tízezer gyermeket érintett ez az egész világon. A legutóbbi adatok alapján azt mondhatjuk, hogy ennél sokkal magasabb számokról kell beszélnünk, és hiányoznak a bizonyítékok, de azért sokat látunk a szenvedésből. Részletes kutatást is folytattak Németországban, az Egyesült Királyságban, ez rá, és ezek rámutatnak arra, mennyire sürgető, hogy itt lépjünk. A pártokat átfogó támogatás van itt a parlamentben is az 50. évforduló kapcsán. Azt hiszem itt az ideje, hogy lépjünk, és ami rosszul működött eddig, azt igyekszünk kiköszörülni. James kolléga. Mindenek előtt gratulálni szeretnék, és elismerném egész Európában a legitim áldozatok eh, jogos igényét. Kilenc hónappal ezelőtt minden nemű frakció parlamenti képviselő az Európai Parlamentben ragaszkodtak ahhoz, hogy eh, milyen botrányt jelent az, hogy nem reagáltak az emberek, eh, az áldozatok igényeire mindeddig a legut 60 éve folyik ez a rendszer, a német kormány és a gyógyszercégek mindent elkövettek, hogy elrejtsék a problémákat, és taktikákat alakítottak ki, hogy az emberek ne követelhessék, ami jár nekük. Ez rettenetes szégyen mindenkire nézve, aki érintve van ebbe az adminisztrátorokra, hiszen mindenki azon dolgozik, hogy kisletessék a dolgokat és kiskapukat keresenek. Botrányos ez az egész, és az emberi méltóságot kezdi ki. A túlélők súlyos fogyatékkal küzdenek gyakran, és e, emberekről van szó, ezért emberként kell bánni velük, megfelelő összeget kell biztosítani számukra, hogy napi életüket a lehető legjobban lássák el az adott körülmények között egy olyan intézmény számára, amely a minimál bér mellett, eh, vagy az emberi jogok mellett teszi le a garast, eh, adott esetben ez a nem fogyatékkal élők eset, esetében jelentkezik. Miért olyan bonyolult, hogy megállapítsunk egy összeget, amely az áldozatok számára egy emberhez, méló, egy emberhez méltó életet biztosítana. Felszólítom a bizottságot, a tanácsot és a képviselőket, hogy forduljanak ki késztessék a német kormányt arra, hogy szüntesse be ezt az embertelen és durva bánásmódot és a késleltetést. Kilenc hónap már önmagában is rossz, de 60 év az menthetetlen. Gaitis. Andrukaitis biztos úr kap szót. Köszönöm szépen, Elnök úr, köszönöm szépen. Nagyon örülök annak, hogy felszólalhatok ma. A talidomid katasztrófa emlékeztet minket arra, hogy a tragédiákat okozhat az, hogyha nincsen megfelelő rendelkezés és keret a gyógyszerekre vonatkozóan. Az Európai Unió farmajogszabályai 50 évvel ezelőtt még nem biztosították harmonizált, fókuszált formában a magas szintű egészségügyi védelmet. Több mint 50 évvel ezelőtt történt ez a katasztrófa, de még mindig nagyon sokan vannak a túlélők között, akik szenvednek. Számokra morális, anyagi támogatást kell biztosítani, különösen pedig orvosi és fizikai állapotuk miatt, hiszen ez nap mint nap romlik. Az Európai Parlament sok képviselője személyesen írt nekem és a bizottságnak rávilágítva e kérdésre, és az áldozatok támogatására szólított fel. A olasz, spanyol, brit és svéd túlélők közül találkoztam néhányal Brüsszelben tavaly, és felismertem, hogy nagyon szükség van olyan megoldásra, amely az életminőséget biztos, megfelelő életminőséget biztosít számokra. 2015. szeptemberében tájékoztattam a nemzeti kormányok, öt, az öt ország kormányát arra vonatkozóan, hogy találkoztam a túlélő képviselőivel, és szerettem volna a figyelmet felhívni problémájukra. szeretnék köszönetet mondani nekik most is, hogy elfogadták az 50 éves gyógyszeripari tragédiát követően is a meghívást, és, tárgy, és beszéltek esetükről. Nagyon fontos, hogy erről a kérdésről beszéljünk, és tudatosítsuk a túlélők helyzetét Európában. Többször beszéltem erről a kérdésről mandátumom kezdete óta. Megkerestem a a gyógyszeripari szövetségeket is. Néhány héttel ezelőtt tárgyaltam a klinikai kísérletekről is, hogyha emlékeznek rá. Ez a kérdés nagyon gyak, szorosan összefügg a, a, a talidomid problémával, sőt, el, látni kell azt is, hogy a szerződés 168-as cikke értelmében az egészségügyi szolgáltatások és az orvosi ellátás a forrás kihelyezés kezeléssel együtt a tagállamok hatásköre. Mindannyian tudjuk, hogy a betegkompenzációs rendszerek jelenleg sajnos még nem európai hatáskört, hatáskörbe tartoznak, éppen ezért a bizottság nincs abban a helyzetben, hogy kereteket határozzon meg európai szintű kártérítésre. Csak támogatni tudjuk a politikai megoldást a tagállamok szintjén, azzal, hogy komoly együttműködést indítunk velük. Szeretném önöket, a lament képviselőit arra ösztönözni, hogy forduljanak nemzeti kormányaikhoz. A talidomi túlélők konkrét szükségletei támogatást kell, hogy kapjanak. Szeretném a, a szociális felelősséget is hangsúlyozni, ami a, a gyógyszerágazat felelőssége is. Az áldozatokat támogatniuk kell nekik is a, nem csak egy ilyen katasztrófák, hanem általában a gyógyászati hibák, tévedések kapcsán is. Köszönöm szépen a biztos úrnak a felszólalást. Most pedig az Európai Néppárt nevében Mikolásik úr szól fel. Köszönöm szépen, elnök úr! Kedves kollégák! 60 éve, hogy a talidomid gyógyszert Kontagán néven értékesíteni kezdték. A gyógyszert nem csak Németországban, hanem már további 52 tag, 52 országban is engedélyeztettek a világ különböző pontján, nagyon sok európai országban is. Rengeteg mellékhatása volt a gyógyszernek. Tudjuk, hogy az embrionális hatások súlyosak voltak. a legsúlyosabb, általánosabb következmények, a végtagok fejletlensége, hallás korlátozottság, ezek ilyen és ennél súlyosabb károkat is okozott. Az a gyógyszer, amelyet reggeli émeigésre vagy fejfájása, esetleg megfájás, megfázás ellen írtak fel. Rendkívül sajnálom azt, hogy még mindig nem találtuk meg a módját annak, hogy hogyan lehetne kártéríteni az áldozatokat. Nem csak a német áldozatokról van szó, hanem több ezer áldozat van a világ különböző pontjain. Halvaszülések tucatjával fordultak elő egy gyógyszer következtében, úgy szintén köszönöm. Köszönöm szépen a szocialisták nevében. Kábezon Ruiz asszony kapszol. Köszönöm szépen, elnök úr. Európában a gyógyszeripart már igyekeztünk ellenőrizni, meg reformálni, de erre a problémára még nem találtunk megoldást. Spanyolországban, Svédországban és más európai országokban is nagyon sok áldozata van a talidomidnak, és el, úgy érzik, hogy elfeledkeztünk róluk. Etikai és politikai felelőssége van a tagállamoknak. Ezért kérem a bizottságot, hogy koordinálja azt a szükséges kártalanítást, amit az áldozatoknak kell, hogy adjunk kompenzáció ér, jár a spanyolországi áldozatoknak is. Spanyolországban elfogadtunk ugyan egy rendeletet, de ez nem volt elégséges. Ezért szeretném hangsúlyozni, hogy a valós helyzete az áldozatoknak nagyon szomorú, a tagállamoknak és Európának is lépnie kell. Igazságtalan, ugyanis ami most történik az áldozatokkal. A zöld frakció nevében Rivázi asszony kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr! és köszönöm biztos úr. Ön azt mondta, hogy ez a tagállamok felelőssége, hogy kártalanítsuk a tagállamokat, de van egy irányelvünk, és a kollégám is említette, hogy mennyire meglepett, hiszen 1985 óta van a hibás vagy káros gyógyszeripari termékekről egy irányelvünk, ami egyébként elavult. Hogyha három évig kell várni az áldozatnak, miután megtudja, hogy milyen károsodás érte őt, és ráadásul újabb évekig kell várni, amíg vissza lehet vonni egy gyógyszert a forgalomból, az drámai következményekkel járhat. Ezt illusztrálja a talidomid esete is. 160-nál is több áldozat ment el egészen a legfelsőbb bíróságig, pont emiatt a 85-ös irányelv miatt, de nem kapta kártalanítást a laboratóriumtól, a Grünenthal laboratóriumtól, amely forgalomba hozta a talidomidot. Ez nem a tagállamok problémája, hanem a 85-ös irányelv hiányosságának a problémája. A második. Az irányelv értelmében az áldozatoknak kell bizonyítani azt, hogy az ő betegségük, az ő károsodásuk és az orvosság között összefüggés van. A németek megfordították a bizonyítás terhét, és szerintem ezt az irányelv jogszabály, az irányelv szabályai esetében is meg kell tenni, hiszen felháborító, hogy az áldozatoknak kell ezt bizonyítani. Aztán, hogyha a ugyanezt a gyógyszert forgalomba hozzák, de a figyelmeztetésben szerepel, hogy milyen mellékhatása lehet, akkor továbbra is piacon maradhat. Ez is elfogadhatatlan. Ezen is változtatni kell, ráadásul az áldozatok kártalanítása Európa feladata. Köszönöm. A nome del gruppo Europa delle Nazioni e delle Libertà la parola Most pedig az ENF frakció nevében Pizotto asszony. Az 50-es, 60-as években a nőknek írták fel ezt a gyógyszert rosszul lét esetén. Ezt követően számos országban a gyermekek fogyatékkal születtek. Ez a rettenetes gyógyszer okozta ezt a állapotot. Időközben minden nemű határidő letelt, a német kormány 50 éven keresztül eltusolta az igazságot, pedig Németország az, amelyik mindig tanít, Európa tanítójaként jelentkezik, pedig valójában ők társtettesek ebben az ügyben. Szerintem Németországnak vállalnia kellene ezt a bűnét, Úgy gondolom, hogy jó néhányan követik ezt a vitát az érintettek közül is az internetes közvetítésen keresztül. Nem azt kérjük, hogy csupán, hogy bocsánatot kérjenek, hanem kárpotlást, kártalanítást követelünk, tényleges igazságot akarunk ezen emberek számára, az anyák számára, akik még önmaguk is hibásnak érezték maguknak, mert ezt a rettenetes gyógyszert vették be, Dodz asszony. Köszönöm szépen. Ma este szeretnék további támogatást biztosítani a tragédia által érintettek számára. Kárpótlásra, igazságra van szükség, hiszen ezek az emberek eh, a múltjukkal találkoznak, nap mint nap szenvednek, ez traumát okoz nekik ezt állapotos nők vették be a gyógyszert, és a mai napig viselik a következményeit. Ők nekik kell élniük ezzel az állapottal. Elvették az esélyt tőlük, hogy szabad, önmegvalósító életet éljenek. Ha megnézzük a jövőt, nézzük meg a költségeit, hogy hogyan, mibe kerül ez, és a nemzeti kormányunk hozzájárul ahhoz egy megfelelő alapítványon keresztül, hogy ezek az emberek jobban éljenek, azonban az Egyesült Királyság nem az egyetlen fél volt, vagy itt az ideje, hogy a német kormány is vállalja az erkölcsi felelősséget, és kártalanítsa egész Európában a tulajdonokat, Svédországban, Egyesült Királyságban, Spanyolországban és Olaszországban egyaránt. Lássuk be, a tényleges költségek 18 és 25 millió euró között jelentkeznek. Ezek nem túl nagy költség egy eh, európai vezető állam számára, viszont sokat jelentene a túlélők és a családok számára. Küldjük el ezt az üzenetet a német kormánynak, hiszen az, ami történt, az nem múlik el magától. Köszönöm szépen. Ferhájen kolléganő nincs a körünkben, Caputo úr. Köszönöm szépen, elnök úr. A talidomid tragédiája számos embert érintett, és még fél évszázad után is sokan csak várnak arra, hogy történjen valami. Egy elnézést, egy bocsánatkérést várnak el, ez meg is történt részben, de kártalanítás nem került sor. Itt európai szinten kell kezdeményezőnek lennünk, hogy támogatni lehessen ezeket a családokat, a négyes számú jegyzőkönyvet is el kell készíteni, ennek szellemében kell fellépni, hogy a talidomid áldozatai minden országban megkapják a nekik járó kártérítést. A tagállamokat fel kell szólítani arra, hogy találják meg a megoldást. A dalidomid áldozatai és családjaik rászorulnak erre, és egy konkrét gazdasági segítséget várnak el. McGuinness asszony. Sorry, how much do I have? Mennyi időm van, elnök úr? How much time? Thank you. Um... Köszönöm szépen. Először is nagyon fontos, hogy lefolytatjuk ezt a vitát, és remélem mindenki egyetért velem, hogy mindazok nevében, akik lobbiztak e házban, azt a legnagyobb hatékonysággal tettek, nagy méltósággal, pedig nem kellett volna tenni ők, és ha más nem, akkor a munkájukat, rendkívüli türelmüket, értékelnünk kell, hogy áldozatként kiárták, hogy végighallgassák őket. Tegnap megnéztem eh, a Midwife nevű brit sorozat egyik eh, részét, amelyben pontosan a talidomit hatása alatt eh, megcsonkult gyermekek születését mutatták meg. Minden kormány, az ír és a a brit kormány és kell, hogy segítsen. Nem tudom, hogy ha más nem, a, de ezt elérjük ma, hiszen együttérző biztosról is, biztosunk is van. Ha ezt elérjük, hogy morális kötelességünknek eleget teszünk, hogy nem hagyjuk őket magukra, nem nagy pénzösszegről van szó. Az elv a gondoskodásukról már elfogadott. Nem szabad a vitát követően sem a betegek és a túlélők érdekében veszni hagyni ezt a folyamatot, hanem a kampány tovább kell vinni. Köszönöm szépen meg Inés Alának asszonynak, most pedig Gentile képviselőnek adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. A, az áldozatok és a talidomid áldozatok története óriási teher a különböző politikai szereplők és intézmények lelkiismeretén. Valóban erkölcsi kártérítésre is van szükség, hiszen ártatlan áldozatokról van szó. 400-an vannak hazámban, akik akikre, akiknek szociális költségeit az igen súlyos korlátozottságukban, fogyatékosságukban próbálják enyhíteni jelentős segítséget kell, hogy kapjanak, védeni kell őket. A parlamenthez eljutott ez a kérés, és a parlament a szociális igazságosság keretében foglalkozik vele. Az intézményeknek fontos, hogy felelősségüknek eleget tegyenek és határozzanak erről. Konkrét lépésekre van szükség, különösen az érintettek számára. Köszönöm szépen, Péter Leúr. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is ez óriási tragédia volt, ez másrészt pedig igazságtalanság. Ebből pedig erkölcsi kötelezettségek is adódnak. Az érintett személyek méltósága is megköveteli az áttörést, és, el, és éppen ezért kártérítéseket kell biztosítani a károsultaknak, hogy megfelelő minőségű életet folytathassanak, függetlenül attól, hogy mely országban élnek. akit a talidomid valamilyen formában érintett kártérítést kell, hogy kapjon. A bizottság nagy érzékenységgel kezeli ezt az ügyet. Elvárom, hogy megfelelő intézkedéseket hozzon a talidomid áldozatok és családjaik számára. Segítséget, segélyt adjanak, függetlenül attól, hogy melyik országban élnek. Nagyon sokat tanultunk ebből a tragédiából, de nagyon sajnálom, hogy az érintettek közül még nem mindenki talált meg nyugvásra. Szeretnék utalni arra, hogy Tudom, hogy korábban hogyan beszéltek erről, tudományról, egészségügyről beszéltek, ilyesmiről, és egyszer csak az egészet egy más fényben tüntették fel, más eszközök, más gyógyszereknél is előfordulhat ez, hogy megkérdőjelezik azokat is, amelyeket ma tudományosan megalapított modern gyógyszereknek tartunk. Caffoli kollega. Köszönöm szépen, elnök úr. a drámai következmények, amik még 50 évvel később is láthatóak. A talidomid áldozatai esetében tehát fent maradtak. Nagyon sok ember súlyos károsodásokkal él, és ezért folyamatos támogatásra van szüksége. Az Európai Bizottság vizsgált eseteket, és 21 országban sikerült azonosítani olyan eseteket, ahol konkrét emberek orvosi segítségre szorulnak. A talidomid túlélőkről van szó. Ami azt illeti, hogy a kompetencia a tagállamoké, vagy az Európai Bizottságé, az Európai Bizottságnak mindenképpen fel kell lépnie annak érdekében, hogy minél több talidomid áldozat méltányos és igazságos támogatása megvalósuljon. Nem szabad a tagállamokon belül vagy a tagállamok között sem, és mondjuk a születési év szerint sem különbséget tenni. Az európai jogszabályok, amelyek az orvosságok biztonságáról szólnak, biztosítsák a jövőben, ezt kérem, hogy ilyesmi ne fordulhasson elő. Nagyon fontos az állampolgárok és a családok számára ez. Most pedig Soldrova asszony kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák, tisztelt biztos úr. Köszönöm biztos úr a válaszát. Úgy gondolom, hogy fontos szembenézni a múlttal, és garantálni kell azt, hogy a hibák ne fordulhassanak elő még egyszer. Még akkor is támogatni kell az áldozatokat, hogyha az egészségüket nem tudjuk visszaadni. Az egészségügy és az orvosságok fejlesztése olyan terület, amelyet nem szabad a piac szabadságára bízni, mert itt emberéletekről van szó. A cseh egészségügyi miniszter arról tájékoztatott bennünket, hogy Csehországban nincsenek talidomid áldozatok, tehát ennek a gyógyszernek nincsenek egészségügyi következményei mi országunkban. Lehetséges, hogy ez azért volt, mert Csehszlovákiában ezt az orvosságot, a kontegánt nem használták, ezért nincsenek áldozatok. De támogatom a spanyol, német, angol kollégákat, akik szeretnék az áldozatokat kártalanítani. És a jövőbe tekintve is nagyon fontos, hogy óvatosak legyünk akkor, amikor új gyógyszereket fejlesztenek ki. Az egészség az els, él kell, hogy elsőbséget élvezzen, és nem a gyógyszercégek profitja. Ebbe az irányba kell elmozdulnunk. A prevenció nagyon szigorú kell, hogy legyen az új orvosságok piacra botása, bocsátása előtt. Köszönöm szépen, most pedig Stiller asszony kapszol. Köszönöm szépen, elnök úr, a tajdomi túlélők az én választókerületemben nagyon fontos dolgot hangsúlyoztak azt, hogy a túlélők kora és károsodása egyre súlyosabb tud lenni. Az áldozatok szeretnének függetlenül élni és olyan döntéseket hozni az életükkel kapcsolatban, ami másoknak természetes. Például ahhoz, hogy ő önállóan tudjon élni, egy ilyen áldozat a fürdőszobát, esetleg hát a konyhát át kell alakítani. De a kormány gyakorlatilag nem tudja megoldani ezt a problémát, hiszen most gyakorlatilag 6000 áldozat érkezik el abba az időszakba, hogy új életszakaszba lép, és több segítségére van szüksége. Kérem, hogy az Európai Unióban és a német kormányt segítve Németországban is segítsük ezeket az áldozatokat. Az egész parlamentben, az Európai Parlamentben mindenki egységesen egyetért ebben. Kérem, hogy ennek a kampánynak az eleje ne csak az irodákig és a folyosókig jusson el, hanem a házig is. Köszönöm. Gardini Köszönöm szépen, Gardini asszony másfél percben. Köszönöm szépen. Mindenek előtt nem a az adatokat akarom ismételni, amelyeket már hallottunk itt a drámai történet kapcsán, hanem az olasz talidomid egyesület elnökének szavait idézem, igenis, igenis mi fejlesztettük ki a gyógyszerérzékenység területén a legfontosabb teszteket, ránk hivatkozva történt ez és 50 évvel ezelőtt történt, hogy sikerült először reagálni egy es- ilyen eseményre. Itt egy tényleges tragédiáról van szó, amely megtörtént, és amire 50 éve reagáltak, ez rengeteg hazugsággal járt, késleltetéssel, miközben az áldozatok és családjaik szenvednek. Most tevékenykedünk, Zsizsi lesz egy francia filozófus, azt mondja, nem vagyunk felelősek az áldozatokért, hanem az áldozatokkal szemben, és itt vagyunk felelősek. Nem elég elnézést kérni, bocsánatot kérni, mennyire csak lehet a kárt ki kell küszöbölni, amennyire csak lehet. Legalább pénzben adjon nekik annyit, hogy a költségeiket állni tudják, hiszen a növekvő korral a nehézségeik is növekednek. Én szerettem volna itt egy szavazást, és gondoskodjunk arról, hogy ne csak vita folyjon erről, hanem ön biztos úr reagáljon is erre az eseményre, és igyekezzen az áldozatok érdekében fellépni, hogy jó megoldást találjunk, és vonjunk be mindenkit, aki érint van, például a német kormányt is. Tiszt, igazságot kell szolgáltatni. Köszönöm szépen. Eszter az felagat asszony másfél percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Több mint 50 év telt el a katasztrófa óta, amit a talidomid okozott. Ez a szégyen 50 éve. A szlogen az volt, amikor eladták, hogy ez teljesen kármentes, mint egy darabka kocka cukor, és sok ezer ember szedte be erre hivatkozva ezt a gyógyszert a Franco diktatúra idején, erről nem lehetett beszélni, és a demokrácia sem hozott jobbulást ezen a területen, emberi jogok sérülnek, a német kormány szintén igyekezett szőnyeg alá soporni, söpörni a problémát. Az emberi méltóságot nem vették figyelembe. Azt hiszem itt az ideje, hogy valaki felelősséget vállaljon, ezért kérjük a bizottságot, hogy segítsen, hogy a gyógyszerűzékenységet vizsgálják, a farmakovigilanciát is bevezették, de felelősségre kell vonni a céget, a német kormányt is, és a többi kormányt is, akik részt vettek ebben, hiszen ők tették lehetővé, hogy értékes ezért lehetett ezt a gyógyszer Spanyolországban. Még mindig vannak áldozatok, akik mindedig egyáltalán nem részesültek kárpótlásban. Az Európai Parlamentben vannak lehetőségeink, és az egyenlő elbánás érdekében kell fellépnünk. Biztosítanunk kell, hogy ne felejtsük el az ártatlan szenvedő embereket nagyon sokan vannak, akik eh, az igazságtalanság áldozatai, eh, fájdalmaik vannak, eh, szenvednek, és itt mellettük kell állást foglalnunk. Nem lehetünk semlegesek segíteni kell az áldozatoknak. Ezért követelem és felszólítom az Európai Bizottságot, hogy álljon az áldozatok oldalára. Köszönöm. Köszönöm szépen. A kegyzi eljárás következik. Poszpisilőr. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon megindított ez a vita, és szeretnék köszönetet mondani a kérdés szerzőinek, akik a plenáris elé hozták ezt az ügyet. Szörnyű igazságokat tártak elénk, több száz áldozatot nem kártalanítottak a kormányaink, a hátat fordítanak ezeknek az embereknek. Azok a képviselők, akiket tragédia áldozataival találkoztak, azt is elmondják, hogy a kártalanítási problémák állítólag nem az Európai Unió kompetenciájába tartoznak. De itt most mi az összes Európai Uniós állampolgárt képviseljük, minket szabad választásokon választottak meg, ezért mi azt kérjük, hogy legyen lehetőség arra, hogy valós nyomást gyakoroljunk az európai kormányokra azért, hogy foglalkozzanak ezzel a problémával. Azt kérem a biztos úrtól, hogy ne szorítkozzon mindössze az áldozatokkal folytatott párbeszédre, hanem forduljon a kormányok felé, illetve a gyógyszercégek felé, hiszen az ő felelősségük is az, hogy úgy kártalanítsák ezeket az áldozatokat, hogy méltósággal tudjanak élni. Aguilera Garcia. Aguilera Garcia asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Azokhoz szeretnék csatlakozni, akik megvédték az áldozatokat, a talidomid áldozatait és a, a lobbistákat. Az áldozatoknak dupla diszkrimináció jutott sors részül, hiszen nem is kártérítettek őket. Az Avites szervezet pedig folyamatosan harcol azért, hogy ne feledkezzünk el erről a dáma, drámáról. A szervezet különbö- és az EPP különböző képviselői azt mondták, hogy semmit nem tettek a kormányok több mint 50 évig. 50 év múltán még mindig diszkrimináció van a talidomid áldozatok körében. Nem szabad, hogy ez megmaradjon, nem szabad, hogy kétszeres megkülönböztetés érje őket. Biztos úr, avatkozzon be, óriási érzékel ehhez persze, fontos, hogy a spanyol áldozatok is, akik Spanyolországban születtek, hátrányosan duplán a rossz helyre való születés miatt is. Köszönöm szépen, az kollega. Köszönöm szépen, nagyon örülök annak, hogy ezt a kérdést a petíciós szakbizottsággal megbeszéltük, minden véleményt meghallgattunk, és úgy gondoljuk, hogy a kérdést meg kell oldani. A plenárison akartunk tárgyalni erről, és mára esett a választás. Különösen fontos Spanyolország kérdése. A frankó rendszer idején ugyanis szőnyeg alá söpörték a problémát, nem volt semmiféle reakció. De vannak más régióban is, Belgiumban, Németországban is áldozat, vagyis máshogy is. Kérdés, hogy mit tegyünk. Kártérítést kell fizetni az áldozatoknak. A német farmavállalatok döntése ez, és az ő részükről, de a német állam részéről is ezt biztosítani kell, hiszen a német államnak is jelentős felelőssége van annak, hogy ez a a gyógyszeripari termék mellékhatásaival piacra kerülhetett. De, mint mondtam, több országban a szőnyeg alá söpörték, és ugyanez más országokban is a felelősség kérdését veti fel. Úgy gondolom, hogy a bizottság, bár nincsen a hatásköre, mégis előrébb kell, hogy mozdítsa ezt a problémát. Köszönöm. La parola al commissario Andrew Kaitis. Andrew Kaitis biztosnak adom meg a szót. Elnök úr, tisztelt képviselők, természetesen teljes mértékben egyetértek mindannyiukkal. De ezeket a dolgokat mind együtt csináljuk, mert részt vettem a farmaipar résztvevőivel, érintetjeivel. Nagyon sok ilyen helyzetben tárgyaltunk már. Természetesen nem lehet azt mondani, hogy nem sikerült eddig semmit megoldani. Néhány dolgot már igen, de ezek minimál, minimálisak, mert a túlélőknek folyamatosan új problémák is felmerülnek az életükben. Azt kell megnézni, hogy mit tudunk ma tenni. Milyen megoldáson? Szeretném az ötleteiket hallani arra vonatkozóan, hogy hogyan, hogyan oldjuk meg. Ugye elemeztük a jogi helyzetet, nem olyan könnyű a helyzet, nem arról van szó, hogy biztos úr ezt tegye meg, vagy kész vagyok mindent megtenni ma, holnap és azután is. És annyira nehéz a helyzetet felmérni. Azt kérem önöktől, hogy talán folytassuk ezt, és természetesen, hogy a nemzeti kormányokkal tárgyaljanak. Mátiasz említette, hogy a tanács miért nincs itt. Azért, mert önöknek van erre hatása. Azt kérem, hogy gyakoroljanak nyomást a kormányzataikra, és és jelezzék, hogy a tanács szintjén is előrébb vigyük ezeket a dolgokat. Én megteszem, nekem kötelességem is, de hát le, szeretném látni, hogy köz van-e valami közös elképzelés, hogy hogyan tegyük mindezt meg együtt. Két héttel ezelőtt már megint találkoztam a, a gyógyszeripar képviselőivel, és kérdeztem, hogy megértik ezt? Ez morális kötelességről van szó. Meg hát a gyógyszeripar iránti bizalom is kockán forog. Kész vagyok segíteni. Küldjék el nekem a, a véleményüket. Nem csak irányelvről van itt szó, persze kell, hogy lássuk a lehetőségeket, de val igazi eszközökre van szükség, nem csak nyilatkozatokat kell küldeni. Nem, hát ez nem elegendő. Eredményt akarunk látni, és persze kész vagyok arra, hogy nyomon kövessem a kérdést, és feltárjak minden lehetőséget arra, ami konkrét megoldást jelenthet a túlélőknek, az áldozatoknak. Ez világos. De ahogy önök is mondták, nem csak a német kormányról van szó, a spanyol kormányról is. Tudom, hogy a spanyol kormány például nem elegedett, nem tett eleget, szerintem legalábbis. De hát beszéljünk együtt erről. Olaszország, Spanyolország, Nagy-Britannia, Svédország, Németország. És persze az ágazatot is be kell vonni, hogy megnézzük, hogy hogyan tudunk előrébb jutni gyakorlati megoldásra van szükség. Én mindent megteszek, de azt kérem önöktől is, hogy legyenek aktívak, és tárgyaljanak a saját kép, nemzeti képviselőikkel. Talán a nemzeti parlamenti szintjén is fel lehet vetni. Meg lehet a nemzeti parlamentek szakbizottságait is sérni. Nem nem megnevezni és megszégyeníteni akarjuk itt az embereket. Köszönöm. Köszönjük biztos úr az elkötelezettségét, a vitát lezárom, és